A következő napirendi pontunk a tanácshoz intézett kérdések órája. És mint ahogyan az eddigi gyakorlatunk volt az elmúlt ciklusban, szeretnék mindenkit kérni, aki részt kíván venni a kérdések órájában, jöjjön ide előre. Nem kell annyira hátraülni, nem kell a saját helyükön helyet foglalni, nyugodtan előre jöhetnek, kicsit élénkebb lesz a vita. Emlékeztetnék arra is, hogy a kiegészítő kérdéseik esetében 30 másodpercük van, tehát csak fél perc áll rendelkezésre. Az első kérdés az állatok jóléte tárgyában került feltevésre, és azt asszonyt meg is kérem, hogy válaszolja meg ezt az első kérdést, akit egyébként szeretettel köszöntök. Köszönöm, elnök asszony. És uh, Madame Harkin által feltett kérdést válaszolok meg. A tanács is ugyanúgy aggódik az állatok jóléte tekintetében, mint a kérdés feltevője. Állandóan utalunk arra, hogy hiányos a jogalkotás ebben a tekintetben. A svéd elnökség szeretné fenntartani az állatok jólétéről szóló vitát, és a mezőgazdaságon belül prioritásunk az állatok jóléte és az egészséges állattartás. Tehát Uppsalában október 18-19-én 8-án, 9-én tartunk egy konferenciát előr. A állatok jólétéről. 2004-ben már volt egy projekt, és ez alapján meg lehetett ítélni, hogy a mezőgazdaság területén belül az állati jólét milyen kihatással van. Hiszen ez kihatással van a mezőgazdaságra, a fogyasztókra. 15 egyetem Európai Unióból és Latin Amerikából vett részt ezen. Természetesen az állatok jólétét globális szinten is növelni kell. A WTO, a FAO, a globális vállalatok, a nemzetközi húsipar, az Egyesült Államok mind-mind érintettek. A konferencia esetleg releváns lesz abban a tekintetben, hogy hogyan szeretnénk osztályozni az állati jólétet. A kérdés feltevője nyilván tudja, hogy a svéd elnökség egy javaslaton dolgozik, hogy új állatvédelmi irányelvet fogadjunk el. A bizottság ehhez még hozzáfűzött egy javaslatot az állatok jólétéről. Ezzel foglalkozunk majd a svéd elnökség alatt. Köszönöm. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó esőt kívánok, Malmström asszony. Örülök, hogy azt mondja, hogy a vitát tovább szeretnék folytatni, és örülök, hogy Uppsalában konferencia is lesz erről. Hiszen igazából két éve foglalkozunk a kérdéssel. Írországban azt ígérték nekünk, hogy jobb lesz a szállítás, az érintettek képzést kapnak. Ez szomban a piac nagyon erős a piacon. A kérdésem az, hogy igazából értelmesen megváltoztatni egy jogszabályt, amely két éve van hatályban, és hogy szükséges a folytatni a tudományos kutatásokat. Köszönöm, Harkin asszony, miniszterasszony, elnézést. Ahogy említette, nagyon fontos kiértékelni a dolgokat, hogy mi történik, természetesen gyűjtjük a tudományos anyagokat az Uppsalai konferenciára. Tudósokat, szakértőket is meghívtunk, hogy ők adják meg a vita alapját. Remélem, hogy jó alapot képzünk majd a bizottság javaslatához. Pillanatnyilag ennyit tudok elmondani, de örülünk, hogy az Európai Parlament véleményét is hallhatjuk. Ez egy nagyon jó kezdő lökés lesz majd. Köszönöm. Köszönöm. Két további kérdésem van ehhez, meg Guinness és Kelly képviselők. Meg Guinness asszony, köszönöm. Köszönöm a választ is. Egy megjegyzésem van. Remélem, hogy a tudomány győz az érzelmek majd az állatok szállításánál. Utalnék a lovak szállítására. Szerintem a lovak szállításával nem foglalkoztak eleget, és aggodalomra ad ez okot. Javaslom, hogy az állatok jóléte fontosabb szerepet játszon a termelőknél is, hiszen óriási válságban vannak a termelők, és a válság ellenére mindent megtesznek, hogy az állati jólétet fenntartsák, pedig az árak zuhannak, és van olyan, hogy semmilyen bevételük nincs a földjeiken. Köszönöm. Kelly asszony, meg Kelly úr, elnézést. Köszönöm. Nagyon ellentmondásos témáról van szó Írországban, és ö, többféle álláspontot láthatunk. Látjuk, hogy ellenérdekelt felek vannak. Sokan abban érdekeltek, hogy az árakat milyen tartsák, Reméljük, hogy az október második Lisszaboni szerződés való szavazásnál az ész győz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Értem, hogy a képviselők mi miatt aggódnak, illetve az állampolgárok is, azonban sajnos nem tudom megígérni, hogy még az ír népszavazás előtt ez a probléma megoldásra kerül. Az eh, általam ismeretlen okok miatt húzódott ez az ügy, de mindenképpen eh, mindent megteszünk, de egyelőre várjuk a ö, bizottságnak az álláspontját. Nem szabad dramatizálni a helyzetet, várjuk a tudományos adatokat és bizonyítékokat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a következő kérdésre, amelyet uh, Moraes úr adta föl, de uh, Hest asszony fogja feltenni. Ez a gyermekkereskedelem az Európai Unióban kérdés fru talman! Köszönöm szépen. A svéd elnökség osztja az aggodalmát a képviselő asszonynak, illetve úrnak az emberkereskedelemmel. Ez egy új, nagyon jól jövedelmező rabszolgaság a szervezet bűnös számára. Nagyon sajnálatos, elfogadhatatlan, súlyos probléma az egész Európai Unióban, sőt az egész világon. Nagyon fontos kérdés, amit napirenden szereplő kérdés, és különböző intézkedésekkel kell ezt összekapcsolni, hogy fel tudjunk lépni a legalapvetőbb jogok védelmébe, és meg kell erősítenünk a megelőzést, a szervezett bűnözés elleni fellépést, de ugyanakkor az áldozatvédelemmel is többet kell foglalkozni. Az Európai Unió álláspontja az emberkereskedelemmel kapcsolatban teljesen világos, megfelelő világos jogszabályok szabályokat alkalmazott. 1997-ben volt egy közös fellépése az emberkereskedelem ellen. A jogszabályban, ami a legfontosabb, ez a kerethatározat. 1999 márciusában a bizottság tett egy javaslatot, sőt egy áldozatvédelmi program is van. Ez mind nagyon fontos arról van szó, hogy specifikusan kell foglalkozni az áldozatokkal, különösen amikor például a büntető eljárás folyik, és ez azért fontos, hogy ne legyenek úgynevezett másodlagos áldozatok. Védeni kell a gyerekeket, a sérülékeny személyeket, a kerethatározat arról is beszél, szexuális kizsákmányolását meg kell akadályozni a gyerekeknek, a pedopornográfiát. Itt a cél az az, hogy egy megfelelő, koherens jogi keret szülessen, aminek aztán nagyon komoly büntető jogi következményei is lehetnek. A tanács keretein belül folyamatban van egy munka, ami a palermói jegyzőkönyvre épül nemzetközi szinten, és ebből következő különböző intézkedések vannak az Európa Tanács gyermekvédelmi egyezménye alapján. Miniszteri konferenciára is sor kerül októberben az elnökség szervezésében egy jelentés fog készíteni az alapjogok ügynöksége, ez megvitatásra kerül, és a tanács eléterjesztésre. A svéd elnökség ezt prioritásként tűzte ki célul, és a stokholmi program ezt követően lesz, amelyet majd a stokholmi csúcson fognak elfogadni. Köszönöm szépen, Hedasszony! Fru miniszter! Köszönöm szépen, asszony. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és nekünk Svédországban az utóbbi években újra és újra visszatértünk, és utaltunk erre a témára. Sajnálatos az, hogy október 19-én, 20-án nem biztosít lehetőséget az EU képviselőknek, a parlamenti képviselőknek a részvételre, mert pont itt leszünk Strasbourgban. Tudjuk, hogy a svéd elnökség a szexturizmust összekapcsolja majd a gyermekprostitúcióval is, ezt is tematizálni fogja majd a konferencián. És másokat is meghívnak majd, de sajnos itt erre vonatkozóan nem kaptunk elegendő tájékoztatást, szerettem volna megtudni, hogy ez miért van így. Köszönöm. Az az igazság, hogy nyilván mindannyiunkat érintenek ezek a kérdések, és látom, hogy ön is foglalkozik tüzetesen a kérdéssel. Sajnálatos módon valóban egybeesik a konferencia időpontja a plenáris ülésszakkal. Ugye létezik egy Anti-Trafficking Day, egy tematikus nap. Meg kell mondanom, hogy én nem tudtam, hogy itt ez az egybeesés felmerül, de ellenőrizni fogom, hát lehet még módosítani. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm a választ. Valóban akkor kerül sor a konferenciára, amikor itt vagyunk Strasbourgban, de kérdezem azt, hogy tudja biztosítani azt, hogy az említett ez gyermekkereskedelemmel foglalkozó jogszabály valóban egy, érvényesülni fog. Nagyon prior, nagy prioritásként kell ezt a témát kezelnünk, hiszen ez egy tény. Mindannyian ismerjük ezt a problémát, de lépni is kell az ügyben. Miniszterasszony, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Igen, ezt a témát mindenképpen a szervezők homlokterébe fogom helyeztetni. Köszönjük, mondja az elnök. Most pedig a harmadik kérdésre, illetve témakörre térünk rá. Az FAO magas szintű értekezlete számára milyen üzenet készül? Parancsolja a miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában nagyon sok kérdés van, és nagyon külön, kérdések. Először is az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági konferenciája, FAO konferenciája november 18-án kerül megtartásra. Itten a legfontosabb kérdés, ami napirendre tűztek, ez a FAO megreformálása. 2008-ban hoztak egy tervezetet, amit nagyon sok FAO tagállam részvételével. Itten különböző platformokról van szó, nevezetesen, hogy milyen tevékenységeket folytasson a jövőben a FAO, illetve, hogy eredmény értékelésre épüljön a tevékenység, ami a forráselosztást is javítani kíván, kívánja. Egyenleg egyenre ez eléggé korlátozott. Emberi erőforrások kérdésével is fogoznak, illetve a decentralizált iroda kérdésével fontos kérdéseket foglalkoznak a FAO alapkartájával, a szakbizottságainak a megreformálásával, az élelmiszerbiztonság kérdéséről is szó lesz, és ez kapcsolódik ahhoz is, hogy egy globális partnerséget szükséges kialakítani az élelmiszeriparral és a különböző ágazatoknak a védelmét is meg kell valósítani. A FAO világértekezletet tart november 16-18-án, ahol az elnökség képviselteti magát, és ott egy nyilatkozatot fogunk előterjeszteni, amely a tanács álláspontját képviseli a ágazatok biztosítása érdekében. Elismertük azt, hogy társadalmi szeretnénk az egész társadalmat és a magánszektort. Éppen ezért az élelmiszer és a mezőgazdaság területén támogatjuk a partnerságot a millenniumi célok elérésében. És ezen kívül üdvözöltük a következtetéseinkben a FAO konstruktív javaslatait, amely megfelelő keretet ad az együttműködésnek. Úgy gondoljuk, hogy a csúcs találkozónak politikai célja van, hogy új igazgatási rendszert érjünk el a világ élelmiszer ellátása tekintetében. És így az SFS-nek kell a vezető szerepet átvenni. Úgy gondoljuk, hogy az aktuális élelmiszer ügyi válságot csak is úgy tudjuk legyőzni, hogyha összekapcsoljuk ezt a szegénység elleni harccal. Éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy a partnerséget hangsúlyozzuk. Úgy gondolja az elnökség, hogy a csúcs találkozónak eh, az legyen a politikai célja, hogy eh, a világ élelmiszer ellátásának új rendszerét hozza létre. Operatív szinten pedig az elnökség úgy gondolja, hogy ennek a csúcs találkozónak megfelelő rendszert kell létrehozni, amely képes a jelenlegi élelmiszeripari, élelmiszerügyi válságot megoldani. Köszönöm. Köszönöm, McGinnis asszony. Köszönöm szépen ezt a részletes választ. A svéd elnökség álláspontja mi a közös agrárpolitika tekintetében. És milyen összefüggés van a globális élelmiszerbiztonság garantálásában? Gondolja, hogy fontos az, hogy Európában közös agrárpolitika van, és hogy ez jobban megoldhatja a világ méretű élelmiszerválságot? Hát így nem tárgyaltunk erről, de nyilvánvaló az, hogy a közös agrárpolitika fontos szerepet játszhat, amikor a jövőben a élelmiszer biztonságot szeretnék megoldani a világban. Természetesen meg kell próbálnunk a jelenlegi akut válság hatásait mérsékelni. A helyzet egy kicsit most jobb, pozitív válaszokat kapunk a piacokról, és most időnk van, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit tehetünk a jövőben. Annak érdekében, hogy a megreformált agrárpolitikával hogyan tudjuk támogatni a rászoruló országokat. Köszönöm. Harkin. Köszönöm, Harkin asszony. Eh, Madam Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itten az általános élelmiszerbiztonságról beszélünk, de röviden szeretném megemlíteni az élelmiszer hiányt az Európai Unióban, és szerintem ez az élelmiszer termelésnek a függvénye. Tegnap az ALDE frakciónak volt egy értekezlete a biztossal, és már itt felvetették a jövő kérdését 2013-ig, illetve hogy a milyen költségvetési vonatkozásai vannak. Itt igenis nagyon fontos kihatása van az Európai Uniós élelmiszer termelésre és nagyon fontos azok számára, akiket ez érint, illetve akik a mezőgazdaságban tevékenykednek. Hogyha vannak további elképzeléseik, akkor jó lenne ezeket megismerni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon bonyolult és nagy messzire vezető vita. Nem csak a konferenciáról van szó, hanem annál sokkal többről nem állt szándékunkban az, hogy elindítsuk ezt a vitát, hanem vártuk, a bizottságtól, hogy a bizottságtól megkapjunk olyan elemeket, amelyek szükségesek a kommunikációhoz, illetve a jövőbeni költségvetéshez. Ugye ez már 2004 óta ö, terítéken van. Vizsgáltuk, illetve a költségvetésnek a különböző részeit is, hogy ez az AKC országokra is hogyan hat. És ez a kommunikáció, ez késett, úgy tűnik, hogy az év végére meg lesz. Hogyha ez így lesz, akkor mi a svéd elnökség az első vitákat a tagállamokkal felkaroljuk, de valószínűleg ez már inkább a spanyol elnökségre fog hárulni, úgyhogy ennél több részletet jelenleg nem tudok mondani. We now Köszönöm. Most áttérünk a következő kérdésre. Kratzer asszony tette fel a stabilitási és fejlesztési egyezményre vonatkozik. Igen, erről a kérdésről már beszéltünk ma is. A jelenlegi válság alatt az érintett hatóságok pénzügypolitikai, költségvetési különleges szabályokat, intézkedéseket is elfogadtak. Azonban a gazdaságot tovább is stabilizálni kell, hogy a konjunktúra ne zuhanjon vissza. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne legyünk óvatosak, hiszen nagyon fontos az, hogy Természetesen a közfinanszírozás, a közpénzek elköltésének nagyon alaposan, alapos meggondolások kell, hogy alapjai legyenek. Pillanatnyilag eh, egy eh, öt éves felülvizsgálatot tervezünk, hiszen 2005 óta eltelt jövőre az öt év, és most átvizsgáljuk, hogy milyen gazdasági tevékenységek eh, voltak ezek, hogyan ítélendők meg. És garantálnunk kell, hogy a közpénzeket fenntartató módon költsük el, úgy, hogy konszolidáljuk a költségvetéseinket is. A tagállamokban különféle tervek vannak, különféle intézkedések, egymástól eltérő menetrendek, amikor a pénzügyi ösztönzőkről beszélünk. Számos bizottsági munkában is vizsgáljuk az országok politikáját. Természetesen a stabilitási és fejlesztési paktumon belül folytatjuk a vitát az ECOFIN ősszel is, hogy milyen megfelelő stratégiák vannak, és hogyan tudjuk ezeket összehangolni. Azt várjuk a vitáktól, hogy jobban megértjük azt, hogy hogyan tudunk ambiciózusabb módon együttműködni a hosszú távú fenntartató fejlődés érdekében. Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony, ezt az egyértelmű választ. Vegye figyelembe, hogy 2010-ben mi is történik. Tehát 2010-et eh, a pénzügyi áttekintés és a pénzügyi fegyelem évévé jelenti ki? Ja, de... Igen. Megpróbálok válaszolni a kérdésre. A G20-ak eh, jövő héten eh, úgynevezett exit stratégiákról beszélnek majd de nyilvánvalóan, hogy a tagállamokban nagyon nagyok a különbségek. Éppen ezért különféle menetrendek, ütemtervek is lesznek. Remélem, hogy gyorsan elkezdhetjük a folyamatot, de természetesen attól is függ, hogy hogyan alakul a pénzügyi gazdasági válság. Látjuk a fényt az alagút végén, meg van győződve, hogy a legrosszabban már túl vagyunk, és reméljük, hogy az exit stratégiát össze tudjuk hangolni. Hogyha nem tesszük meg, akkor a legsebezhetőbbeket érinti a legeljobban a válság. A növekedő munkanélküliség pedig inflációt gerjeszt, és a költségvetés is megterheli. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő kérdést. Eh, Kelly úr tette fel, és a munkanélküliség elleni küzdelme célzó Európai Uniós intézkedésekre vonatkozik. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a tanács osztja a képviselő aggodalmát, hogyha a legújabb Euróbarométerre tekintünk. Hiszen eh, az Európai Szociális Alap eh, és a globalizációs alkalmazkodási alap a legfontosabb EU-s eszközök a munkanélküliség leküzdésére. Az állampolgárok nem mindig tudják, hogy mit tesz az Európai Unió. A szociális alapra és a globalizációs alkalmazkodási alapot hatékony eszközöknek tartjuk, hogy fellépjünk a munkanélküliség ellen. Mindkét eszköz fontos, azonban szükség van a megfelelő forrásokra is, hogy újra beindítsuk a konjunktúrát és hogy növeljük a foglalkoztatás. Ezt a rugalmas biztonsággal érhetjük el, illetve a kompetenciák növelésével. 2008. decemberében a tanács ezt ki is fejezte, akkor, amikor megszavazta azt, hogy a foglalkoztatásra több forrás jusson az Európai Szociális Alappól. Ezen kívül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapjelentőségét sem szabad alábecsülnünk az alapnak hatékonyabban kell reagálnia azon dolgozók problémáira, akik pillanatnyilag nem dolgoznak a megrendelések hiánya miatt. Rá kell mutatnom, hogy ezen alapok alkalmazása a megfelelő kommunikációs politikával követve a bizottság és a tagállamok feladata. Ami az Európai Szociális Alapot illeti, a tagállamok közös finanszírozású programokat folytatnak. Ebben az összefüggésben megemlíthatjuk az Európai Nyíltsági Kezdeményezés, amelyet 2005-ben kezdeményezett a bizottság. A legfontosabb célja ennek az, hogy az EU források elosztása átlátható és nyitott legyen, hogy mindenki tudja, hogy ki kapja az EU-s pénzeket. Ami pedig az európai globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkozik, itt is nyilvánosra kell tenni az adatokat, ez a tagállamok feladata. A, az alap olyan, amely viszonylag fiatal. A rossz ismereteink eh, esetleg annak is köszönhetőek, hogy eh, viszonylag kevés esetet támogatott ez az alap az elmúlt évek során. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm szépen a nagyon összefogott választ. Csak egy dolgot szoknék felvetni. Úgy értem, hogy elég nagy az ellenálláspont az tanácson belül, hogy az elkövetkezendő két évre vonatkozóan ez a pozíció fennáll, fennmarad, akkor a tanács tud-e valamilyen alternatívát kíván, kínálni arra vonatkozóan, hogy az európai ö, felendülési program a továbbiakban is folytatódhasson. Igen, e válasz, igen, valóban többször is tárgyaltunk erről a tanácsban, és eléggé egyértelmű az a vélemény, hogy a projekt érdekében nemzeti finanszírozása is szükség van, és egyelőre ennek a korlátozását nem támogatja a tanács. Ugyanakkor azt ismerjük a helyzetet, és tudjuk, hogy milyen problémák vannak, és azt kértük a bizottságtól, hogy terjeszen elő egy alternatív javaslatot. A biztos, aki ezzel foglalkozik, már két nappal ezelőtt elkezdte ezt a munkát, és mielőbb elő fogja terjeszteni. Elnök, köszönöm szépen! Tika asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sajnálom, Sajnálom azt a tényt, hogy a tanácson belül nincs elég támogatás ahhoz, hogy megfelelő támogatást kapjon a munkanélküli elleni, munkanélküliség elleni küzdelem, és ugye 100%-ban európai alapokból finanszírozzák. Válság idején, a, különösen a kohászati üzemekben és a hajóépítő vállalatoknál a munkanélküliség tovább növekszik méghozzá nagyon gyorsan. Feltétlenül szükséges a gazdasági versenyképességét biztosítani az uniónak. Milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy az Európai Szociális Alap és a globalizációs alap jobban felhasználásra kerülhessen éppen ezen ágazatok támogatása érdekében. Kösz, válasz, köszönöm szépen. Megkértük a bizottságot, hogy terjesszen elő alternatív javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ez a szociális alap hogyan használható fel ebben a speciális helyzetben. Tisztelt képviselők, tudják, hogy nagyon sokan Európában munkanélküliek, és remélik, hogy a bizottság egy ilyen javaslattal mielőbb előáll, de sok egyéb dolog is valamivel küzdhetünk a munkanélküliség ellen, ami viszont a tagállami hatáskörbe tartozik. Ugyanakkor az közösségi feladat, hogy ezeket a lépéseket koordináljuk, illetve a belső piacon felszámoljuk azokat az akadályokat, amelyek január 1-től a szolgáltatási irányelv hatásba lép, és össz, arra kell ösztönöznünk az embereket is, hogy ők maguk is tegyék magukat foglalkoztathatóvá, vegyenek részt oktatásban, vagy más tevékenységet kezdeményezzenek. Az e, informális ECOFIN tanácskozáson októberben is tárgyalni fogjuk ezt a kérdést, ez lesz az egyik fő téma. És a tudom, hogy az Európai Parlamentben is folyik a vita, de gyakorlatilag sok területen, és a Lisszaboni szerződés jövője is fontos ebből a szemből. Tehát csak egy elem a munkanélküliség elleni küzdelemben, és valószínűleg nagyon fontos, hogy hogyan lehet ezt jobban felhasználni. Tehát az összes eszköz között, itt most csak egyről van szó, amivel küzdünk a munkanélküliség ellen. Elnök, köszönöm szépen. Rátérünk Posszelt úr kérdésére, amely információk Csecsenföldre vonatkozóan címet viseli. Köszönöm, elnök asszony, Posszelt úr. Ahogy Natália Esztye Mirova gyilkosságáról értesítették a tanácsot, azonnal kiadtunk egy nyilatkozatot, hogy elítéljük a gyilkosságot, és mély részvétünkről biztosítottuk a családot és az emberi jogi szervezeteket. Az orosz hatóságokat is felkértük, hogy azonnal alaposan vizsgálja ki a gyilkosságot. Biztosíthatom Posselt úr, hogy a tanács nagyon alaposan figyeli a csecsen helyzetet. Figyelünk az emberi jogok helyzetére, illetve az emberek nehéz helyzetére. A tanács többször felszólította az orosz hatóságokat, hogy mindent tegyenek meg, hogy megvédjék ezeket az embereket az ENSZ emberi jogi nyilatkozatának és konvenciójának értelmében. A bizottság támogatja azt, hogy az európaiak és a moszkvai szakemberek rendszeresen elmenjenek Csecsenföldre. Természetesen aggódunk a csecsenföldi emberi jogi helyzet miatt. De pillanatnyilag nincsen semmi olyan meglévő mandátumunk, hogy közvetlenül is tehessünk valamit a jogállamiságot, az emberi jogokat és a demokratikus elvek megvalósítását szorgalmazzuk Csecsenföldön. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Azt kell mondanom, hogy ez az első jó és helyes válasz, amit kaptam. Kiegészítésként a következőt kérdezném. El tudja képzelni a tanács, hogy speciálisan foglalkozik még Csecsenfölddel a svéd soros elnökség alatt, hiszen bejelentéseket hallottunk az orosz részről, amelyek ugye módosításokat, változásokat irányoznak elő, ezeket azonban még nem látjuk. Úgyhogy várnám, hogy az egyezmény megkötése előtt részletesen tájékoztasson bennünket. Holnap ugye sürgősségben tárgyalni fogunk még erről a témáról. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Posselt úra barátságos szavait. Igen, a kérdést állandóan felvetjük, amennyiben Oroszországgal tárgyalásokat folytatunk. És az EU Oroszország tanácskozásokon is felvetjük ezt a kérdést az ősz folyamán. Köszönöm. Áttérünk a következő kérdésre, amelyet Huntis úr tett fel. A kérdés tárgya az uniós tagállamok kizárólagos gazdaságai övezetein belül található szénhidrogén lelőhelyek feltárásának a török kormány általi engedélyezése. Köszönöm, elnök asszony, a tanács tudja, hogy uh, miről tett fel kérdést Huntis úr. Amikor Törökország aktív az érintett területeken, akkor kötelessége, hogy a jó szomszédi kapcsolatokat figyelembe vegye. Ez az ENSZ alapokmányában is így szerepel. Törökország csatlakozási tárgyalásokat folytat az Európai Unióval. Az Európai Unió pedig felszólította Törökországot, hogy minden fenyegetést, minden olyan cselekedetet szüntessen be, amely fenyegetésként fogható fel az Európai Unió tagállamai részéről. Többször is hangsúlyoztuk, hogy a török és az Európai Uniós kapcsolatok bilaterális tiszteletben tartásának fontosságát. Minden Európai Unió szuverén jogait is figyelembe kell tartani. Nagyon pontosan kifejeztük, hogy Törökországnak kötelessége, hogy nem diszkriminatív módon járjon el a szénhidrogén lelőhelyek feltárásának. Júliusban Stockholmban az Európai Unió Törökország közötti trojka során is szóltunk a kérdésről. Ezekre a kérdésekre figyelni fogunk az elnökségünk során. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük szépen. Miniszterasszony, köszönöm azt, hogy ilyen világosan válaszolt a kérdéseinkre. Holnap fogunk a parlamentben a Nabucco pipeline-ról beszélni. A török miniszterelnök 2009 tavaszán már fenyegetést intézett az EU felé, hogy már nem kívánja támogatni ezt a pipeline-t, ha csak meg nem nyitják az energiafejezetet. Ugye tudjuk, hogy Ciprus megvétózta ezt, most pedig megpróbáljuk orvosolni ezt a helyzetet. A ciprusi részvétel nyilván nagyon lényes, lényeges, és nagyon sok politikai területen eszkalálódhat a helyzet, amennyiben ez az ellentét megmarad. Kérdezem, hogy a tanács mit kíván tenni ebben a kérdésben. Köszönöm. Miniszterasszony. Köszönöm. A tanács és a bizottság is tudomásul vette ezt, Törökországgal kapcsolatos kérdésekben állandóan hangsúlyozzuk a jószomszédi kapcsolatok fontossága. A novemberi külügyminiszteri trojkán is megemlítjük ezt. Reméljük, hogy az ilyen jellegű incidenseket a jövőben elkerülhetjük. A tanács különféle konstellációi alapján is viták zajlanak. Még nem tudjuk, hogy hogyan értékelik a Nabukót majd, de mindenképpen eh, minden egyes lépésnél egységes tanácsi álláspontra van szükségünk. Köszönöm. A következő kérdést Eivord úr tette fel, és az EU Burmával kapcsolatos politikájára vonatkozik. Köszönöm, elnök asszony, képviselő úr, az európai Unió figyelemmel kísérte a helyzetet eh, azóta, hogy Aung San Suu Kyi-t 20 évvel ezelőtt először tartóztatták le. Számos alkalommal felszólítottuk a burmai hatóságokat, hogy engedjék szabadon Aung San Suu Kyi asszonyt. Konkrét intézkedéseket is tettünk, néhányat meg is neveznék. Augusztusban eh, az Európai Unió azonnal elítélte az Aung San Suu Kyi elleni ítéletet, és azt mondta, hogy nincs jogalapja. Felszólítottuk a burmai hatóságokat, hogy minden további feltétel nélkül azonnal bocsássák szabadon Sansuki asszonyt, hiszen ez a nemzet és nemzetközi jogba ütközik. Ezen kívül Javier Solana is a dél kelet-ázsiai regionális fórumon, az ASEAN fórumon is felszólalt, és az ASEAN és az EU közötti júliusi konferencián is felszólalt. És pedig a burmai képviselők jelenlétében szólította fel a hatóságokat. az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és más ország is felszólította Burmát, hogy Sang Suu Kyi asszonyt és a többi politikai foglyot azonnal bocsássák szabadon. Az ENSZ és Ibrahim Gambari ENSZ tanácsadó is felszólították Burmát. A burmai hatóságok nem törődtek eh, azzal, amit hallottak, nem törődtek a felszólításokkal, és tovább is fogva tartják Aung San Suu Kyi asszonyt. Annak ellenére, hogy az ASEAN, az ENSZ, az Európai Unió egyhangon elítélte a burmai gyakorlatot. Burma az ASEAN tagja, és mégsem figyelt az ASEAN felszólítására. a Aung San Suu Kyi perében részvevőket is megkerestük, hogy vizsgálják felül az ítéletet. Ezen kívül eh, azokhoz a személyekhez is fordultunk, akik eh, felelősek, olyan emberekkel, akik vállalatoknál dolgoznak, vállalatoknál vezető pozíciókban vannak, amelyek a burmai rezsim tulajdonát képzik. Az Európai Parlament októberben, a tavalyi évben elfogadott már egy állásfoglalást. Remélem, hogy az Európai Unió még intenzívebben eh, fellép a nemzetközi közösségen belül, és Ázsián belül is, eh, annak érdekében, hogy Aung San Suu Kyi-t azonnal és feltételek nélkül és a többi politikai fogójel együtt engedjék szabadon. Az első fontos lépés a 2010-es választások megfigyelése lesz, amelyekről reméljük, hogy tisztességesek lesznek. Köszönöm, Ewald úr. Thank thank you, Madam President. Can can I I the minister Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen az átfogó választ. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy se támogassa azokat a, azt a több ezer menekültet, akik elmenekültek Burmából, a hunta, Kínában is az hunta és az etnikai kisebbségek közötti összecsapások történtek. Uh, Nagyon sajnálom, de úgy gondolom, hogy nem tudok válaszolni erre a kérdésre, erre később kell, hogy visszatérjek. Thank you. If we move on... Köszönöm szépen, akkor a következő kérdés következik. Króli úr tette fel szorosabb Európai Unió-USA kapcsolatokra vonatkozik a kérdés. Ja, eh, tack, eh, herr Brian Crowley. Köszönöm szépen Brian Crowley-nak ezt a kérdést. A tanács fontos közvetítő szerepet játszik a transatlanti kapcsolatokban az Európai Unió és az Egyesült Államok között, hiszen a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és a nyílt integrált gazdaság alapértékeink közé tartoznak. Az Egyesült Államok most új ösztönzést adott a kapcsolatok javításához. Határozottan szeretnénk folytatni ezt az együttműködést most konkrét eredményeket várunk a transatlanti kapcsolatoktól. Az Atlanti óceán mindkét oldalán. Számos terület van, ahol az Európai Unió szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal, hiszen stratégiai kapcsolatban vagyunk. Természetesen folytatjuk a szoros együttműködést regionális kérdésekben is. Ide tartozik Afganisztán, Pakisztán, Irán, a közel-keleti békefolyamat, Oroszország és a Nyugat-Balkán. Rendszeresen eh, együttműködünk a válságkezelésben, és nyilvánvaló az is, hogy az Egyesült Államok eh, jelenleg az EULEX-ben egy békefenntartó tevékenységben is részt vesz. Kopenhága előtt eh, nagyon fontos az, hogy a klímaváltozás kérdéseiről is szót értsünk. Az új amerikai adminisztráció más álláspontot képvisel a klímaváltozás tekintetében, és reméljük, hogy az Egyesült Államokkal is meg tudunk állapodni majd a károsanyag kibocsátások csökkentésében. Az energia kérdésekben is szorosabban kell együttműködnünk, ezen kívül egy energiatanácsot szeretnénk is létrehozni az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ez elmélyítheti az együttműködést, az energiabiztonság, a kutatás, a fenntartató fejlődés tekintetében. Egy másik nagyon lényeges kérdés a pénzügyi és gazdasági válság. Itt nagyon szoros együttműködésre van szükség, hogy a pénzügy, a pénzpiacok iránti bizalmat helyreállítsuk. A kereskedelem területén a dohai tárgyalásokat 2010-ben le kell zárni, és reméljük, hogy a gazdasági fellendülés lesz ennek az eredménye természetesen megvitatjuk ezeket a kérdéseket a jövő héti G20-ak találkozóján is. Mindkét eh, rész érdekelt abban, hogy a jogi és belügyi kérdésekben is eh, szorosabbá tegyük az együttműködést, és hogy a politikai kereteket eh, szélesebbé tegyük. A Guantanamo-i hadifogolytábor bezárása nagyon lényeges lépés ebben a tekintetben ami a leszerelésre és a fegyverzet csökkentésre vonatkozik. Az Obama adminisztráció sokat kíván tenni ezen a téren. Washington és Brüsszel együtt működnek, és szeretnének a fegyverzet elterjedés elleni konferencián is sikert elérni. Főleg az atomfegyverek csökkentését szeretnénk elérni. Ez a leszerelési konferencián az egyik fő téma lesz. Mindkét rész erősen érdekelt abban, hogy a transatlanti politikai párbeszéd a fejlesztésre is kiterjedjen. Az Európai Unió és az Egyesült Államok a világ legjelentősebb donorállamai a szegényebb országoknak. És az EU-USA csúcs találkozó nagyon jó alkalom lesz, hogy erről és más relevánt kérdésekről is tárgyalhatunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a svéd elnökség eh, megkapta lehetőséget, hogy megszervezze ezt. Meg vagyunk győződve, hogy pozitív és konstruktív módon segíti majd elő a transatlanti kapcsolatokat a találkozót. Köszönöm. Crowley úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen uh, Cecilia, illetve miniszter asszony. Nagyon jó, hogy ismételt uh, körünkben van, igaz, más szerepen, de mégiscsak itt velünk van. Két kérdéssel uh, szeretnék Egyrészt a fegyverkorlátozás, a másik pedig a pénzügyi válság kérdése. A svéd elnökség, illetve a tanácsnak van-e konkrét elképzelése, amit szeretne megvalósítani nyugodtan, illetve felvetni az Európai Unió-USA csúcsért találkozón, amire hamarosan sorra, sorra kerül. Franciaország és az Egyesült Királyság között is voltak megállapodások. Ez fog-e alkalmazásra kerül-e, illetve az Egyesült Államok közelebb kerül-e a francia-brit elképzelésekhez? Köszönjük, hogy az elnök asszony, miniszter asszony. Köszönöm szépen. Ma reggel volt egy vitánk a G20-ak ülésére való felkészülés kapcsán, és ott természetesen különböző dolgok felvetődtek. Meg kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió nagyon is jól koordinált. Beszéltünk már a pénzügyminiszterekkel, holnap este lesz egy vacsora az miniszterelnökökkel és az államfőkkel, amivel a Pittsburghi ülést előkészítjük. Pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, és a finomításokat fogjuk majd holnap elvégezni. Tehát én egyáltalán nem aggódom. A bizottság, illetve Almunya biztos is nagyon jó támogatást ad nekünk, és egy nagyon egységes álláspontunk van. Megvannak a prioritásaink és a megoldási javaslataink, és ezeket próbáljuk meg megfelelő kohézióval az amerikai adminisztráció elé tárni, illetve a G20-ak egyéb partnerei elé. Ami a fegyverkorlátozás kérdését illeti, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon örülünk, hogy Obama elnök elkötelezettje ennek az ügynek. De mindenképpen időbe telik ez, nagyon bonyolult technikai, műszaki kérdéseket vet fel. Én nagyon is a folyamatra koncentrálunk, és egyelőre nem tudta megmondani, hogy ez mikor és milyen határidőkkel fog megvalósulni, de mindenképpen napirenden tartjuk, és nagyon támogatjuk, és reméljük, hogy az amerikai partnereink is. Elnök, köszönjük szépen. Még egy kiegészítő kérdés van Palekes úrtól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérdezni, az Európai Unió USA Oroszország hármas, ez hogyan alakul. Az Egyesült Államok és Oroszország nagyon fontos tárgyalásokat kezdeményeztek. a Salamon szigetekkel kapcsolatban, és hogyan tudjunk hogy ebbe bekapcsolni az Európai Unió, mivel ez nagyon fontos lehet az emberiség jövője szempontjából. Köszönöm, mondja az elnök. Válasz. Nagyon örülök ezeknek a híreknek. Szerintem nagyon fontos lépés, ez a két ország leült egymással, és ilyen fontos kérdésekről tárgyal, amik az emberiség számára nagyon fontosak. Lesz egy globális nukleáris ülés csúcsértekezlet 2010-ben, ahol természetesen az Európai Unió is jelen lesz, és koordinálni fogjuk majd az álláspontunkat, és megnézzük, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a tárgyalások sikeréhez. Elnök, köszönjük szépen! 7 órakor be kell fejeznünk a kérdések óráját, a miniszterasszonynak is el kell mennie. Egy azok a kérdések, amelyekre időhiányában nem került sor, írásban kerülnek megválaszolásra. Köszönöm szépen a részvételüket. Ezzel a kérdésekre szánt idő lezárult. Holnap, szeptember 17-én 9 órától 13 óráig, majd 3 órától 5 óráig kerül sor. És megtalálja